közlemény következik. A tanácstól kaptam egy első olvasatos véleményt, ellásfoglalást. A halászati rendelettel kapcsolatban, a GFCM területtel és szabálynal kapcsolatban. Ezt a mai ülés jegyzőkönyvéhez majd csatolom. Három hónapon belül kell ezt véglegesíteni. Holnap jár le a téma kapcsán egy